Indonéziából nagyon nagy számban jött jöttek az Erasmus program eh, keretében, de pontosan a déli mediterrán térségből pedig kevesen tudtak eljutni ráig. És éppen ezért eh, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy cselekedjünk végre, hogy eh, ezt a programot gyakorlatívá tegyük, hogy használ, hasznosítani lehessen a mindennapi életben, és éppen ezért nagyon fontos a rugalmasság, az időbeli rugalmasság is. Például a különböző gyakorlatok terén, hogyha a diákok valamilyen szakmai gyakorlatra érkeznek, vagy vagy hogy a diákok órarendjét próbáljuk meg valamilyen módon figyelembe venni a gyakorlati életben, hát rugalmasnak kell lennünk, hiszen néha nagyon gyakran ez a különböző szakmai gyakorlatok programjától függ az időkeret. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos hónap számot megengedünk, hiszen ez nagyon gyakran az adott tanulmányi menetrendel és a szakmai gyakorlat időtartamával függ össze. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy nehogy még ez is a brain drainhez hozzájáruljon. Tehát, hogy gyakorlatilag a jó szakemberek elvándorolnak, és ehhez még szinte hozzájárulunk ezzel, tehát a legális és az illegális bevándorlás területén is tenni szeretnénk. Nyilván szeretnénk azt, hogy, hogy ez érvényesüljön, azonban nem szeretnénk, hogy valamelyik országból a jól képzettek elvándoroljanak, de azt se szeretnénk, hogy csak legális bevándorlás keretén alkossunk szabályokat. Tehát nagyon fontos az, hogyha például jó képzett emberekről beszélünk, mondjuk ügyvédekről, vagy olyan vállalatokról, amelyeknek vízumra van szükségük, hiszen valami fontos dolgot el kell intézniük az adott területen, hát a rugalmasságra van szükség, ami ugyan nem szerepel itt a szövegben, de remélem, hogy még majd kitérünk erre is a jövőben, és jó, rendben, kezdjük a az egyetemi hallgatókkal, hiszen nagyon fontos a szomszédsági politikánk szempontjából ez a kérdés, és hát természetesen az Európai Unió szomszédságából érkező egyetemi hallgatók számára is. Quanti... <laughs> A prego. Grazie, Presidente. Sarò... Parancsoljon, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Ez az irányelv, ez egyértelműen jó irányba mozdul el, és azt gondolom, hogy nagyon jól lekerekíti más IKT-vel és szezon munkával foglalkozó szabályozásunkat. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy gyakorlatias kerek szabályozást próbáljunk a harmadik országokból érkezők számára összeállítani a pápa éppen Lampedusán tegnap igyekezett rámutatni arra, hogy milyen módon kellene e, foglalkozunk, törődnünk azokkal az emberekkel, akik gyakorlatilag úgymond a globalizáció hulladékának tekintik magukat, illetve mások tekintik őket már-már. Tehát e, gyakorlatilag itt nagyon fontos az, hogy még segítenünk kell az ebből a térségből érkező embereknek, hogy kibővíthessék a tudásukat, és éppen ezért a litván elnökség alatt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a dosszié fejlődjön, és nagyon fontos, hogy az EKT-vel kapcsolatban is dolgozzunk a szabad mozgás kibővítésén az EU belül is, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motivációt fog adni a további tárgyalásaink számára. Egy kicsit vannak azért meglepő módosítások, igények, ahol a nem fizetett szakmai gyakorlatokról van szó. Hát azért remélem, hogy ezt a jelentéstevő asszony nyújtotta be, remélem, hogy ezzel kapcsolatban még fogunk kapni további információkat, hiszen még azért dolgoznunk kell majd ezen a dosszién. But let's hear first from our rapporteur. Akkor először hallgassuk meg az előadó véleményét. Wikström asszony, köszönöm szépen. Nagyon örülök a megjegyzéseknek, amelyeket a kollégák tettek, különösen az árnyék jelentős tevő csapat részéről. Anna Maria Koráca Bilt és Kiriak Asztrana kolléga is feltette azt a kérdést, hogy miért akarom 12 hónapról 18 hónapra növelni a tartózkodási időtartamot. Szeretném világosá tenni, hogy ma nagyon eltérőek ezek az időtartamok. Svédországban nulla hónap egy diák vagy egy doktori végzettséggel rendelkező számára. Ném Németországban 18 hónap, a bizottság javaslata 12 hónap. Ha jól ö, értem, akkor Németország rendkívül sikeresen vonz magához sok fiatal tehetséget, és náluk 18 hónap ez az időtartam, ezért javaslom a 18 hónapot, hogyha Németországnak ez megfelel, illetve jól működik, miért nem működne jól máshol is. Hollandiában ez jelenleg 12 hónap. Az Uppsala Egyetem igazgatójával beszéltem, és azt mondta, hogy nem is az időtartam számít, hanem a lehetőség, hogy valamennyi ideig maradjon valaki, és ez most nem egy szent időtartam, se a 12 hónap, se a 18 hónap, megfelelő kompromisszumot találhatunk, de hogyha 18 hónap lehetséges Németországban, szerintem máshol is lehetséges lenne, ez volt a gondolatmenetem. Köszönöm a kollégáknak, hogy megkérdezték, hogyan szabályozhatjuk a munkaerőpiacot a tagállamokban. Fontosnak tartom biztosítani, hogy legalább minimális mértékben hozzáférjenek a munkaerőpiachoz a diákok. Ezt hangsúlyoznom kell. Mi volt még? Valaki említette, hogy ilyen módon megakadályozhatjuk az agyelszívást, hogy a legnagyobb tehetségek elhagyják az Európai Unió területét. És pontosan erről van szó. Szeretnénk magunkhoz vonzani a tehetségeket. Szeretnénk, hogyha a professzorok, a doktorok, kutatók, szakértők, akkor ha befejezték a tanulmányaikat, itt maradjanak, ne pedig vegyenek egy csak odaútra szóló jegyet az, Európa, az Egyesült Államokba. Azt szeretném, hogyha itt maradnának, azt szeretnénk, és ez egy jó mód rámutatni nekik, hogy ez lehetséges. És az Uppsala Egyetem ö, ö, igazgatója mondta azt is, hogy nem jó megoldás, hogy ö, lehetővé tesszük számukra, hogy egy doktori fokozatot szerezzenek, utána pedig arra kényszerítjük őket, hogy tíz napon belül távozzanak az ország területéről. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagyon jó lenne, hogyha ezt a 18 hónapos időtartamot lehetővé tehetnénk, és sokkal sikeresebb lenne Európa, mint ma. Ezzel befejezem, de továbbra is nyitott vagyok minden kérdés vagy megjegyzés iránt. Kérem, hogy jöjjenek el az irodámba, vagy hívjanak fel, és nagyon szívesen megvitatom ezt önökkel. Viktrom asszony, köszönöm szépen. Hadd emlékeztesek mindenkit, hogy KED szeptember 10-e KED 12 óra módosítók beadásának a határideje. mivel szöveg átalakításról van szó, csak a Ö, ezen feltételeknek megfelelő módosítók elfogadhatók, tehát a bizottság javaslatához kell ezeket benyújtani. Szavazás következik hamarosan. Nem tűnik bonyolultnak maga a szavazás, amire számíthatunk. de kérem figyeljenek oda, figyeljenek a kártyákra mindenki, készüljenek fel a szavazásra, kérem, hogy könnyítsük meg a saját dolgunkat. Hedasszony, ő szeretne hozzászólni, de az ön szavazása nem az első. Nem? Szeretne hozzászólni? Akkor tessék, tessék. Ki, csendet kérek a teremben készüljenek fel a szavazásra. Elnézést, elfelejtettem elhozni a kártyámat, a szavazókártyámat, otthon hagytam a lakásban. Akkor emelje fel majd a kezét, és hozzászámoljuk. Azok, akiknek itt van a kártyájuk, kérem, hogy tartsák készenlétben és ha lehet, akkor el is kezdenénk. Az egészet megcsináljuk, az első szavazás. Maria Gabriel asszony jelentése az megalapodás az Európai Unió és a Zöldfoki Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról. Megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt. 42 mellette egy ellene nulla tartózkodás elfogadva. Köszönöm Gabriel asszonynak. Ismét Maria Gabriel jelentése, ismét az Európai Unió és Zöld Foki Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nézzük. 40, 36 mellette, 7 ellene, 0 tartózkodás elfogadva. Köszönöm. Raúl Romeva úr jelentése, foglalkozás és munkavégzés során alkalmazott egy bánásmód. Itt van néhány módosítás, kérem készüljenek fel. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás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 tartózkodás elutasítva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elfogadva 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 16-os mellette, 15-ös, bocsánat, ellene, tartózkodás elutasítva 16-os ellenőrizzük. 15-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 22 ellene, 21 mellett elutasítva. Elég szoros volt, de elutasítva. Akkor most jön a 16-os mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva szintén. Ezek összefügtek 17-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 18-as két részben. Az első részt visszavonták, úgyhogy akkor a második részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg még egyszer 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ö, ellenőrizzük a módosított szöveget, megnyitom a szavazást, lezárom. Huszonöt mellette hármas ellenek köszönöm. Romeva urat 16-os tartózkodással, de elfogadva. Van egy negyedik szavazás még, Hed asszony javaslatáról, kábítószer prekurzorokról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 4 ellene, egy tartózkodás. Köszönöm, Hed asszony, ennyi nem volt túl nehéz. Köszönöm mindenkinek. Következik a következő napi rendi pont, ha jól látom a 16-os. Az Európai Unió Rendészeti Együttműködési és Képzési Ügynöksége, valamint a, a az igazság és belügyi tanács követ, korábbi határozatának hatályon kívül helyezése. Nagyon fontos prioritás van a Libe Bizottságban azonban az Európol javaslat. Diaz de Mera úr javaslatot tett, és illetve bemutatja a javaslatot, és a kollégáktól és az elnökségtől is majd meghallgatjuk a hozzászólást. Diaz de Mera ö, úr kap szót tehát. Itt a bizottságban van a körünkben néhány kép, vendég, Spanyolország állandó képviseletének a képviselője, az Europol képviselője, és a rendőri erők navarrai iskolájának a képviselői. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az elmondottakat, és egyébként osztom a véleményét, és én is üdvözlöm a Spanyolországból érkezett rendőröket, akik a elnézést, félbeszakított az elnök a hozzászólót. Este muy luctuoso que ha tenido lugar en, en España, en Ávila, de donde usted procede y ciudad mégpedig azért szakítottam félbe, mert Avilából érkezett, és Avilában kilenc ember halt meg, és nemrégiben, és ezért a szomorú baleset által érintettek hozzátartozói számára szeretném kifejezni részvétemet, és ezért szakítottam félre. Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy a részvétét nyilvánította a villa lakosságának és a hozzátartozóknak, és én is szeretném megköszönni a szakbizottságnak a részvétnyilvánítást. Tehát, kedves kollégák, itt egy olyan szöveggel van dolgunk, amely gyakorlatilag a törvényhozási oldalt fogja erősíteni, mégpedig itt három pontos pont van a 95-ös rendelettel kapcsolatban, és a három jegyzőkönyvvel kapcsolatban, melyek 2007-ben léptek életbe, és és az Europol egyezményt is, ami gyakorlatilag a ma megvitatott rendezvény rendelettel kapcsolatos. És természetesen ez érinti az Európai Uniós szerződések egyes vonatkozó pontjait is, ugyanis a tanács igyekszik ezt a területet szabályozni egy olyan struktúrával és funkciós móddal, ami az Európol Egyezmény gyakorlati alkalmazását fogja szabályozni. Tehát emiatt, tisztelt elnök úr és kedves kollégák, hogy ez a törvényhozási javaslatot március 7-én a bizottság is elfogadta, és több mint száz módosító indítvány is érkezett a szöveggel kapcsolatban, ami egyébként két dolgot mutat. Az egyik az az, hogy ez a törvényhozási aktus nagyon fontos, e, és középonnan van, másrészt pedig, hogy a parlamentnek még dolgoznia kell ezen a szövegen, hogy még jobb válhasson. A módosító indítványok két területre vonatkoznak. Az egyik terület, az talán a bonyolultabb terület. Itt ugyanis az Európol és a CEPOL nem fúzionálására vonatkoznak ezek a módosítóindítványok, tehát hogy ez a két szervezet ne fúzionáljon, és eh, erre még ki fogok térni, és eh, jó néhány módosító indítvány gyakorlatilag az, ennek a fúziónak az elkerülésére irányulnak. A második része a módosító indítványoknak pedig az pedig egy Európolt erősítő dologra irányulnak, hiszen hogyha az Európai Parlament az Európolt gyakorlatilag életképessé teszi, és az európai ellenőrzés ezt a rendőrségi ügynökséget egy demokráciában nem veti alá parlamenti ellenőrzésnek, hát akkor tudjuk, hogy itt a jogbiztonság sérülhet. Tehát rendkívül fontos, hogy a jogbiztonság és a munkahatékonyság a területén nagyon fontos ez a fajta szabályozás. Tehát nagyon sok módosító indítvány foglalkozik a parlamenti ellenőrző szerv szükségességével és az, ennek a részleteivel. Tehát ez a két fő terület, és van még egy harmadik blokk is a módosító indítványok területén. Ezek gyakorlatilag egy nagyon masszív adatvédelmi program bevezetésével foglalkoznak, hiszen már nagyon régóta folyik eszmecsere azzal kapcsolatban, hogy az Europol gyakorlatilag nem áll elegendő pilléren, elegendő lábon, és éppen ezért nagyon fontos lenne még sta- jobban stabilizálni az Európolt, és ez az adatvédelem területén működő úgymond láb lenne, amire szükség lenne, és ez lenne az, ami az Európol függetlenségét is biztosítaná. Gyakorlatilag mindjárt rátérek a hozzászólásom végére, hiszen itt nagyon fontos, hogy az Európol vezetését és munkájának a struktúráját javítsuk. Egyébként jó az adminisztrációs munkája az Európolnak, amit egyébként a bizottság is javasol, de talán a jelenlegi rendszerhez képest ezek talán nem annyira hatékony munkát tennének lehetővé. Tehát gyakorlatilag én nem értek egyet az Európol és a CEPOL fuzionálásával. A legtöbb európai parlamenti politikai frakció egyébként már nagyon gyakran elismételte azt, hogy egy írásbeli közleményével is a CEPOL és az Európol részé, igazgató tanácsa részéről, akik szintén egyetértenek az, ezzel a közleményel, ami már megtörtént az Európai Parlamenten belül a szakbizottságunk részéről. Tehát a, gyakorlatilag a tagállamok többsége világosan a tanácsban 2013. júliusában a JAJ tanácsban szintén a fúzió ellen foglaltak állást, és én egyébként valóban ezt támogatnám, mint az erre vonatkozó dosszié jelentős tevője. Tehát gyakorlatilag itt nagyon sok módosító indítványról van szó, és ezek arra vonatkoznak, hogy az Europol és a CIPOL fúziójára vonatkozó pontok törlését javasolják ami egyébként, hát ahogy elmondtam, a szakminiszteri ülésen szintén, tehát a tanácsülésen is többséget élvezett, ami egyébként egy nagyon fontos kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés szabályozásaihoz kell igazítani az Európóra vonatkozó szabályozást, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió demok demokra, demokráciának megfelelően választott képviselői, vagyis hát az Európai Parlament ellenőrzése alatt kell, hogy működjön az Interpol. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Parlamenten belül szükség van egy demokratikus úton választott ellenőrzési egységre, amely ezt az ellenőrzési munkát magára vállalja, ami hát a belügyi bizottságon belül és a nemzeti parlamenteken belül is szükséges egy erre vonatkozó ellenőrző egység, Azonban ezt az ellenőrző munkát itt az Európai Parlamentben kell magunkra vállalni, és a az Európai Parlament megfelelő szakbizottságainak az elnökeinek kell ezt a munkát vezetniük, E, és a bizottság, illetve a nemzeti parlamentek képviselői is e, részt fognak venni ebben a munkában. Elnézést javítja magát a e, referens, tehát gyakorlatilag mindig annak az országnak a képviselője, amelyben az Európai Tanácsban az elnöki tisztet magára vállalja. És tehát akkor most megismételném, nagyon fontos, ez a kontrollbizottság, ez olyan dolgokról fog eszmét cserélni, amely a gyakorlatilag egy konszolidált jelentését fogja megtárgyalni az Interpol munkájának, és gyakorlatilag az éves tevékenységét fogja vizsgálni, és egy értékelő jelentést fog a bizottság számára is kidolgozni és eh, gyakorlatilag 5 évente fogja értékelni ezt, hogy az Europol hatékonyan működött-e az elmúlt időszakban. Ez a struktúrát, ez nagyon fontos eh, felállítani, és meghívhat egyébként vendégeket is annak érdekében, akár az Európol igazgatóját, hogy meggyőződjön arról, hogy milyen tevékenységeket folytatott az Európol az elmúlt időszakban. Tehát így gyakorlatilag tudjuk, hogy lesz egy végrehajtó bizottság, és az Európai Bizottság adatvédelmi igazgatóságának a vezetője is jelen lesz ebben a bizottságban, és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselője is e, információkat fognak kapni a fenyegetettségi és stratégiai helyzettel kapcsolatban, tehát fognak kapni egy stratégiai jelentést az addigi munkáról, és az értékelési tanulmányokból is fognak kapni egy-egy példányt. Egy dolgot azért ne felejtsünk el, nagyon fontos pont, hogy az Európai Parlamentnek a költségvetési feladatokat is fel, fel kell ügyelnie, és az Európai Parlament illetve itt az Európai Parlamentben tájékoztatást kell majd adni arról, hogy az Európol pénzügyi igazgatása és pénzügyi munkája hogyan zajlik, illetve hát, hogy hogyan adják ki a költségvetési forrásokat, és ezt is felügyeletünk alatt tartjuk itt az Európai Parlamentben, tehát gyakorlatilag, hogyha hozzáfűzném azt, amit minnyáján tudnak, hogy szeptemberben négy olyan ország volt, akik olyan értelemben szóltak hozzá, hogy ők szeretnék a CEPOL-ban Magyarország, Görögország, Spanyolország és még egy másik ország, akik szívesen a CEPOL bizottságban egy betöltötték volna ezt a felügyeleti szerepet. Ez egy szubjektív vélemény is, de melyek ezzel kapcsolatban léteznek, de hát az objektív véleményeket önök is ismerik, ezt most nem kívánom elismételni. Akkor most kitérnék az adatvédelmi tevékenységre. Annak érdekében, hogy ezt a területet erősíthessük, a Hastings úrtól kapott adatokat szeretném megosztani önökkel. Ő az Európai Adatvédelmi Ombudsman, és gyakorlatilag ennek alapján olyan javaslatokat dolgoztunk ki, amelyek a nemzeti egységeket erősítenék, és ezek pedig a kontaktpontok az Európol és a tagállamok között. Az Európol a tagállamok vezető hatóságival együtt dolgozhat, azonban mielőtt a nemzeti kontakthelyeket tájékoztatja, van egy kötelezettsége, hogy a tagállamban felelős adatvédelmi kontaktpontnak mm, illetve a tagállamnak bele kell egyeznie az erre vonatkozó adatvédelmi szabályokba, és ennek egész világosan és nyomatékosan kell megtörténnie, annak érdekében, hogy az ügynökség jobban működhessen. Tehát ennek érdekében nagyon fontos, hogy a személyes adatokat, akár a harmadik országból származó személyes adatokat is használ, felhasználhasson. És ezek akkor kerülhetnek csak felhasználásra, és tényleg csak akkor, hogyha a nemzeti törvényhozás, amely az adott tagállamban felelős az adatvédelemért, ezeket az adatoknak a használatát megengedi a saját nemzeti rendő, rendészeti hatóságainak, és ekkor az Interpol a nemzeti rendészeti hatóságoknak továbbíthatja ezeket az adatokat. És akkor most rátérnék a rendészeti igazgatás javít munka javítására. Itt rendkívül fontos, hogy az eljárásokat racionalizálni kell, hiszen nagyon fontos, hogy itt az igazgatósági hat, ö, ö, szerv és az ö, a végrehajtó igazgatóság közötti munkát javítani kell. A, nagyon fontos az, hogy a tagállamokat képviselő ö, képviselőket a részevő országok nevezhetik ki, hiszen ők rendelkez, őnekik rendelkezniük kell a megfelelő know-how-val a rendészeti munka körében folytatott együttműködéssel kapcsolatban. Tehát itt nagyon fontos az, hogy egy helyettest is megnevezzenek, akik gyakorlatilag amikor a fő személy nem tud jelen lenni a tagállam részéről, akkor egy helyettest is megnevezzen maga helyett. És gyakorlatilag ehhez még a több éves terv is hozzá, tehát nagyon fontos, hogy ez az Európol számára lehetővé tegye azt, hogy több évre konszolidált munkát tudjon végezni. Az igazgató bizottság, amely egyébként felelős azért, hogy a végrehajtó igaz, végrehajtási felelős igazgató személyére javaslatot tegyen, egyszerű többséggel fogja meghozni ezt a döntést és rendkívül fontos az, hogy tehát hatékonyá tudjuk tenni az gyakorlatilag ennek a szervezetnek a munkáját. Nagyon fontos, hogy a végrehajtási felelős igazgató függetlenül funkciójától az Európólon belül gondoskodjon arról, hogy a megfelelő források is rendelkezésre álljanak, tehát ő az, aki a tervezési és költségvetési dokumentumok elkészítéséért és megfelelő vezetéséért is felelős, és potlólagosan az éves programok lebonyolításáért is felelős. Most nem szeretnék persze ezért itt minden egyes e, részletre kitérni, ezt el tudják olvasni, mert nem akarom itt az időt túlzottan igénybe venni, de gyakorlatilag ezeket a célokat szeretnénk elérni, hatékonyan szeretnénk dolgozni. Már 20 megbeszélést hajtottunk végre egyébként az Európai Adatvédelmi Ombudsmannal is, például az Európol bizottság képviselőivel július 20, 20-án és amikor a parlamenti ellenőrzésről eh, cseréltünk véleményt, és még szeptemberben is majd sor kerül a különböző jelentéstevőkkel egy találkozóra, és szeptember 19-ig lehet majd benyújtani a módosítóindítványaikat, vagyis szeptember 19 ig nyitott a lehetőség arra, hogy a kollégák módosítóindítványokat nyújtsanak be, annak érdekében, hogy ezt a törvényhozási javaslatot erősítsék. És Szeretném természetesen a képviselőtársaim által benyújtott módosítóindítványokat indítványokat figyelembe venni, és ezt október 17-én szeretném majd megvitatni velük, és egyébként a bizottságban majd november 4-én vagy 5-én fogunk vitatkozni, illetve majd határozni erről a dossziéről, és még hadd tegyem hozzá, hogy teljesen rendelkezésükre állok természetesen, nincs is időbeli korlátozás. Bármikor hívjanak éjjel vagy nappal, közösen biztosan vagyok benne, hogy segíteni tudunk ezekben a dolgokban, és meg tudunk beszélni egy személyes találkozót is. Nagyon köszönöm önöknek az eddigi támogatást, és Weidenhofer úrnak is, tudom, hogy továbbra is támogatni fog, és már most szeretném megköszönni azokat a módosítókat, amelyeket majd benyújtanak ezzel kapcsolatban. Taváris úrnak és Kim Timothy Kirkhopnak is már most köszönetet szeretnék mondani, de ő most nincs is személyesen itt. Ernst asszonynak is köszönöm az eddigieket, hiszen ön nagyon intenzíven foglalkozott eddig is ezzel a témával, és eh, ez a parlamentben mindig látszott is, meg is látszott. Minden kollégának egyébként nagyon köszönöm az együttműködést, az eddigit is, és a jövőbelit is. Egy fontos szemét azért ne hagyjunk ki, mégpedig az Európai Bizottság képviselőjét, Viktor Delicsit, aki az Európollal kapcsolatban is már nagyon jó munkát végzett, és köszönöm az eddigi nagyon jó együttműködést. Ennyi lett volna, elnök úr, és gyakorlatilag akkor én most szeretném akkor a kollégák véleményét meghallgatni. Köszönöm szépen, Dézdemérez úr, és köszönöm a világos szavakat, és hogy beszámolt erről a dossziéről, és akkor most kérem a kollégákat, főként az árnyék jelentéstevőket, most van lehetőség arra, hogy elmondják a véleményüket, és a bizottságnak is megadom a szót. Matyő asszony, parancsoljon! Eh Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnknek, de Meira Garcia úrnak jelentős munkát végzett a bizottsági javaslat kapcsán Augustin de Mer, a kolléga szakértő ebben a témában, az Európol kapcsolatban, de ezek a kérdések a rendőrséget is érintik az Európai Unióban, a rendészeti együttműködést, és évek óta dolgozik kollégánk az Európol témájában, tehát a szakbizottságban is ismerjük őt, mint szakértőt, de az európai intézményekben is és Augustin kitűnő munkát végzett, a bizottság javaslat kapcsán, és a kedves Augustin, köszönjük szépen ezt a javaslatot. Kedves kollégánk, ez a jelentős tervezet nagyon bonyolult, az ügynökségnek a jobb menedzsmentjére tesz javaslatot, a szakbizottságunknak nagyon fontos ügynöksége az Európa Számos jelentést készítettünk erről, az igazgatóval szoros az együttműködésünk, de a Libén kívül is a Krím szakbizottság is együtt dolgozik az Európollal, a Libén belül jött lét, létre a Krím, és a Krím is szorosan együtt, dőközik, együtt működik az Európollal, meg is ragadom az alkalmat, hogy az Európol személyzetének és igazgatójának is ezúton köszönetet mondjak az együttműködését. Kedves Augustoni javaslat, amit bemutattál, a nagy ügynökség jobb menedzsmentjére vonatkozóan, amelynek eh, ügyvezető igazgó, igazgató teljes mértékben független működését illetően, illetve a költségvetési előkészítést, az anyagok előkészítését illetően is, és ez az adminisztratív tanácson belül is meghatározó. A parlamenti ellenőrzés, amire javaslatot tettél, alapvető pont, és számos vita alkalmával volt már alkalmunk erről beszélni, tehát nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés, az Európai Parlament által végzett ellenőrzés, illetve a nemzeti parlamentek által végzett ellenőrzés, ez egy nagyon innovatív megoldás, nagyon fontos dolog illetve az adatvédelem kiterjesztése a harmadik országokra alapvető pontja jelentésednek, tehát ez egy sarkalatos pont a jelentésben. És van egy további rendkívül fontos pont, amely foglalkoztatott bennünket az elmúlt hónapokban az a és az Európol egybeolvasztására vonatkozik, erre a bizottság javaslatot tett, és az én elképzelésem is ugyanaz, eh, mint a tied. Nem szeretnénk az Európol és a CEPOL egybeolvasztását. Azt gondolom, hogy az Európol feladatai azok, amiket meghatároztunk, és ezekhez nem lehet hozzá csatolni a képzési feladatot, hiszen az Európol igenis foglalkozik a rendőrségi képzéssel, és ezt meg kell tartanunk. Éppen ezért az Európol és Cepol összeolvasztása nem biztosítaná ezt a rendészeti képzést, ezt veszélybe sodorná, Éppen ezért szeretnénk a rendőrségi rendészeti képzés folyamatos működését továbbra is biztosítani az Európolon belül. Köszönjük szépen a javaslatodat, illetve álláspontodat támogatjuk. Gratulálunk ez a kitűnő munkához. Köszönöm. Thank you very much. Uh, köszönöm Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, József Weidenholzer, köszönöm szépen eh, a jelentéstevőnek, eh, Diaz Demérenek ezt a alapvető munkát, illetve világos áttekintést problémáról, illetve köszönöm szépen eddigi tevékenységét is, amely azt mutatja, hogy a dolgokat egyértelműen kézben kell tartani ambiciózusnak tartom a tervet, mi szerint erről november 4-én elvileg erről már szavazni fogunk, és én ezt jónak tartom. A probléma a CEPOL és az Európol szerencsétlen egybeolvasztásában van. Azt gondolom, hogy ha nem tudjuk ezt megfelelően tisztázni, akkor ez akadály lehet, és nagyon fontos lenne ezt a kérdést mi hamarabb tisztázni. Tehát, ha nem hozunk döntést ezzel kapcsolatban, akkor az ambiciózus tervünk is meghiúsulhat nem tartalmi dimenziói miatt, hanem a dolgok összefonódása miatt, olyan dolgok összefonódása miatt, amelyek nem kéne, hogy egy helyen szerepeljenek. A parlamenti ellenőrzésről hallottunk, illetve mindarról, amit javítani kell, a nemzeti parlamentek bevonásáról. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alap, és fontosnak tartom továbbá azt, hogy az adatvédelmi ombudsmannal megbeszélések folytatódnak, illetve elkezdődtek, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos előfeltétele az Európolnak, tehát fontos ezt világosan látni, a módosító indítványokat nagyon pozitívan látom, illetve az igazgatás javítását, a hatékonyság javítását, hiszen erre szükség van. Nagyon fontos, hogy az igazgatási tanácsban legyenek képviselői az Európolnak, ahol nem értek teljesen, mértékben egyet a jelentéstevővel, de erről talán még tudunk beszélni, tehát nem értem azt, hogy miért akarja kivenni a végrehajtó bizottságot a jelentéstevő, és miért nem gondolja azt, hogy ez hozzájárulhatna a hatékonysághoz, de ezzel kapcsolatban még utána szeretnék én magam is nézni a kérdésnek. Vitára van tehát szükség. Pozitív fejlemény volna a jelentés ilyen formában történő elfogadása, és nagyon jó lenne, hogyha még jelenlegi mandátumunk alatt ezt véglegesíteni tudnánk, én úgy érzem, hogy a fő probléma abban áll, hogy a CEPOL és az Európol némileg összefonódnak, tehát ezt nagyon jó lenne végre valahára tisztázni. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Uh, next, please, Mr. Köszönöm. úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy tudom, hogy ebben a bizottságban mi itt ö, ö, sok előnyét lát láttuk annak, ahogy az Európol állandóan tájékoztatott bennünket a munkájáról. Rob Winwriters különösen csodálom a jelenlegi igazgatót, és az a szerep, amelyet játszott, nyilvánvalóan a feladat leírás korlátozza, de hát hogy ha megnézzük az elmúlt néhány év valóságát, akkor az olyan ügynökségekkel, mint az európa alá szemben jelentősen megnőttek a kihívások. Ezt mindannyian tudjuk. És az európai országok közötti egy együttműködésben vannak olyan területek, amelyek mindannyiunknak az érdekét szolgálná. Nagyon fontosnak tartom, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy az Europol hogy tudna hatékonyabban működni. Mindenképpen teljes mértékben egyetértek az előadónak azzal a megjegyzésével, hogy a CEPOL és az Europol fúziója, amelyet az én frakcióm semmiképpen nem támogat, nem előnyös. Mindez az érv, amelyel a bizottság előállt, hogy megtakarításhoz vezetne, ezt nem tartom helyén valónak, inkább jelentős zavarokhoz vezetne, hogy kinek mi a szerepe. Ezt nem támogatom tehát. Ugyanakkor ez a javaslat ö, azt is célozza, hogy világosabb legyen a mechanizmus a személyes adatcsere tekintetében az Európol és a magánszektor között. Ez nagyon fontos a mi szempontunkból az jelenlegi egyéb adatvédelmi munkánkkal kapcsolatban is. Még egy dolog, amit mondanék. A, az információ megosztás kötelező jellege. Hát elég jól működött eddig az önkéntes adatszolgáltatás, és egyes rendőri uh, ügynökségek, a különböző rendelőügynökségek pozitívan válaszoltak erre. A kötelező adat megosztással az a probléma, hogy akkor az emberek elkezdenek megpróbálni a mennyiségi követelményeknek megfelelni a minőségi szempontok helyett. És szerintem jobb olyan megoldás, ami nem a kötelező megoldáson alapul. Az Europol elemzési munkájához való hozzájárulás kérdéséről ez a munka jelentősen megnövekedett, és az adatmozgatás is ezzel összefüggésben a, a jogi kötelezettség kifejezés egy kicsit aggaszt engem. Szerintem a saját kezdeményezésű megközelítés jobb lenne. Röviden befejezném, ha megengedik. Mindenképpen támogatom a, az, hogy az Europol számára a rendelkezésre bocsátott támogatás arányban álljon a feladatokkal. Például a SWIFT megállapodás jelentős terhet tett az Europolra. Ami a jogkörök kiterjesztését illeti, ezzel óvatos lennék. Inkább a meglévő jogkörök keretében kellene határozottabban mozogni. Szeretnék, szeretném hangsúlyozni még a helyes, gyak, a jó gyakorlatok erősítés és a megfelelő információ áramlást. Mindig gyanakszom a a nagy, nagyobb testületek működését illetően. Nem hiszem, hogy az Európa esetében egy ilyen hasznos lenne, de üdvözlöm ezt a kezdeményezést, az előadó megjegyzéseit, és támogatom a törekvését. És szeretném, hogy egy jobb és jobban felszerelt Európol nézhetne szembe a 21. század kihívásaival. Köszönöm. Köszönöm, Tavares úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Diaz de Mera kolléga munkáját, aki nagyon jó barátom. Először is szeretném megköszönni neki ezt a kiváló munkát, amelyet az Európol témájában elvégzett. Az Európai Uniós szövegek hozzáigazítása a Lisszaboni szerződéshez és az Europol működéséhez ez egyszerűbb kellene, hogy legyen. Itt egy adaptációs folyamatról van szó, amelyet különböző témákra kell alkalmaznunk, amelyeket mi parlamentként vizsgálunk. Ezen a négy területen, amelyet fontosként említett a kolléga, a CEPOL és az Europol közötti fúzió többször előfordul, és általában a politikai frakciók támogatják a kolléga megközelítését. Úgy véljük, hogy a rendőri képzés és azok a feladatok, hogy információt gyűjtsenek és osszanak meg a bűnöző tevékenységgel kapcsolatban, tehát ezt a kétfajta területet külön kell tartani. A cepolt tehát nem célszerű ö, fúzionálni az Európollal. Ami a fizikai elhelyezkedést illeti, amint tudják, több ország is érdeklődését fejezte ki. Nem gondolom, hogy meg kellene engedni, hogy szubjektív szempontok szerepet játszhassanak. Objektív szempontok alapján kell felmérnünk a kérdés például figyelembe véve az emberi jogokat, a hatalmi ágak szétválasztását és ilyen típusú kérdéseket. Egyes országok, amelyek szóba kerültek, egyes országokban ez bizony probléma lehet. Tehát meg kell nézni, hogy az alapvető jogokat mennyire tartják tiszteletben az érdeklődő országok, de biztos vagyok benne, hogy tudják, mire gondolok. A másik a demokratikus felügyelet az Európol fölött. Amit ebben a témában folytatunk, az első viták, az egyik fontos szempont volt ez. És aggodalom hangzott el, hogy egyes országok nem szükségszerűen esnek ilyen felügyelet alá. Oda kell tehát arra figyelnünk, hogy a parlamenti felügyelet követelménye érvényesüljön. annak az egységnek a feladata, amely, amely az Europolt vizsgálja, nagyon érdekes. Itt arról van szó, hogy az Európai Parlament és a ne, nemzeti parlamentek munkáját összekapcsolhatnánk a jövőben. A nemzeti parlamentek tagjai ö, gyakran hátrány, hát, érzik a hátrányát ö, ö, ennek a szétaprózottságnak. Ez problémát okoz az Európai Unióban, és ezzel kapcsolatban azt kérdezném önöktől, hogy hogyan garantálhatjuk annak biztosítását, hogy ezek az adatok hitelesek, hihetőek, amikor ezek az adatok, amelyek az Europoltól származnak. Különböző fórumokon beszéltünk már erről itt az Európai Parlamentben, de valóban megbízhatunk-e abban, hogy az Europol minden ügyben információt szolgáltat a számunkra, és hogy azok az információk, adatok, amelyeket kapok, most nem azt mondom, hogy helytelenek, de néha talán esetleg rossz irányba orientálnak bennünket, vagy nem tökéletes mértékben megbízhatóak. Itt a harmadik országból származó adatokra is gondolok. Azt hiszem biztosítanunk kell, hogy kellőképpen óvatosak legyünk a megközelítésben, és azt hiszem, hogy a politikai frakciók is ezzel egyetérthetnek. Kérdésem tehát, hogy mit terveznek ezzel a parlamenti felülvizsgálati egységgel kapcsolatban. Különösen a tekintetben, hogy a megosztott adatok hihetőek és helyesek. Több módosítást is nyújtottunk be ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a parlamenti felügyelet kérdésével kapcsolatban, hiszen az is fontos, hogy milyen módon választjuk ki az embereket, milyenek a folyamata az Europol tekintetében. Ez is hozzájárul az adatok hihetőségéhez, hitelességéhez, és az adatkezelés kapcsán az emberi jogok betartásához és annak biztosításához, hogy az Európolnak ne csak konzultációs szerepe legyen. Egyetértek azzal, hogy az egyik fontos szerepünk, és ezzel kapcsolatban több módosítást fogunk benyújtani, hogy az illegálisan gyűjtött adatok ne kerüljenek tovább, és ez csatlakozik a prizmával kapcsolatban végzett munkánkhoz. Több megállapodás született az Európai Unióval, a prizmáról nem is tudtunk, nem régiben derült ki, de tudatunk, tudomásunk nélkül gyűjtettek és adtak tovább adatokat, úgy néz ki. És hogyha ezeket az adatokat illegálisan gyűjtik, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ezek ne kerüljenek tovább, akár az Egyesült Államokból, akár Európából származnak ezek az adatok. Oda kell figyelnünk arra, hogy az adatkezelési szabályokat betartsák. Ennyit akartam mondani, köszönöm ezt az együttműködő szellemet, amelynek, amelyet itt megtapasztalhattunk a közös munkánk során, és módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm, köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen, és elsőként Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Én azt gondolom, hogy pont a lehető legjobb pontokat állította össze. Ezek nyomták eddig is, a, vagy, vagy voltak a középpontban, amelyekért aggódtunk, tehát itt nem valami ideológiai anyagot ö, állított össze, amivel úgysem tudnánk mit kezdeni, hanem mi értjük az Európollal kapcsolatos téma érzékenységét, és ezért nagyon ér, nagyra értékeljük, hogy ezt ilyen jó érzékkel fogta meg. A CEPOL-lal kapcsolatban nagyon erőteljesen támogatjuk önöket, hiszen ö, nem gondoljuk azt, hogy az összevonás során olyan mértékű pénzügyi forrásokat lehetne megtakarítani. Azt gondoljuk, hogy többlet ráfordítás keletkezne, hogyha összevonnánk ezt, hiszen itt új struktúrákat kellene kialakítani, új szervezeti megoldásokat, és gyakorlatilag én azt gondolom, ez a meghallgatásnál is elhangzott, hogy nagyon fontos a, a rendőri képzés, az több, mint az Európol e, témája, tehát ez azt hiszem, hogy világosra vált az eddigiekben is, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy függetlenítsük ezt a két dolgot, tehát teljes mászélességgel támogatjuk ebben. Még egy dolog, a parlamenti ellenőrző bizottság, vagy, vagy ellenőrző grémium, vagy egység, vagy, mi, vagy mindegy, hogy hogy fogjuk nevezni, teljesen támogatjuk ebben is, tehát biztosak vagyunk, magunk abban, hogy ennek a grémiumnak a kialakításában támogatni fogjuk önöket. De mit is jelent igazából, hogy parlamenti ellenőrzés alatt áll? Ez azt jelenti, hogy megkapom a dokumentumokat, de azok az a dokumentumokat, amikre tényleg szükségem van. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki ott ül elől a pódiumon az Európó részéről, és akkor valamilyen valamit itt nekünk beszél, hogy ez, meg az, meg az, és nem értünk semmit. Nem, hanem belelátunk a dokumentumokba, tehát itt, hiszen itt gyakorlatilag minnyáján itt ülünk a, ilyenkor ebben a helységben, és akkor nem értjük, hogy miről is beszél beszél ez a valaki. Tehát itt nem valamiféle fekete doboz politikát szeretnénk a jövőben látni, tehát nem valamiféle parlamenti bizottság, hanem gyakorlatilag itt, ahogy ez például Németországban történik, hanem tényleg meg kell gondolnunk, hogy melyik módszer erre a lehető legjobb, hogy a parlamenti ellenőrzés érvényesülhessen. Tehát eh, lehetséges, hogy érdemes megnézni azt, hogy ez hogyan működik Németországban. A negyedik pont, ez az adatvédelmi nagyon masszív program kialakítása. Egyetértünk, egy kicsit úgy kéne, mint ahogy a var, eh, varjak is eh, rávetik magukat az ilyen dolgokra, tehát nagyon is oda kell figyelnünk a személyekre, személyes adatokra vonatkozó adatvédelemben az érintett pontokat ki kell emelnünk. Tehát itt nagyon fontos, hogy a szellemi tőke itt a parlamentben, ami időközben ezen a területen kialakult, ez bekerüljön erre a területre. Tehát nagyon fontos itt az átláthatóság, a különböző módosítások során mindig a személyes adatokra vonatkozó adatvédelemnek a védése és a kiemelése. Tehát azért fontos, hogy itt minden nagyon áttekinthetően történjen, amikor a szabályokat kialakítjuk, és hogy ez a gyakorlatban is valóban érvényesüljön. Tehát a Hastings jelentésben nagyon sok mindent, javaslatokból sokat átvett, ez rendben van, de mi azt gondoljuk, hogy ezért itt még rengeteg mindent meg kell majd vetetni vitatni. A hatékonyság érdekében, hát most önre nézek, hát ki tudná ezt jobban megmondani, mint ön, hogyha erre szükség van, akkor önt támogatni fogjuk ebben. Egy kicsit a menetrenddel kapcsolatban egy picit azért úgy sírtunk az elmúlt időszakban, ön is tudja, panaszkodtunk, tudja, hogy hát azt szerettünk volna, hogyha még ebben a parlamenti periódusban ez a dolog lezárulhatna, hát azért szeptemberig ez egy eléggé rövid dolognak tűnik, de hát hogyha ez szükségesnek tűnik, akkor akkor majd igyekszünk nagyobb intenzitással az egész dolgot előbbre vinni és támogatni ön. Tehát azt gondolom, hogy egészen jól állunk, és egészen meg fogjuk tenni azokat a lépéseket, meg is fogjuk tudni tenni, amelyekre szükség van. Köszönöm szépen, nagyon sok pozitív megjegyzést hallottunk, de majd a végén ezeket meg tudja válaszolni a jelentéstevő Grisbeck asszony, Klész úr és utána a bizottságot, illetve a tanácsot is meg szeretnénk még hallgatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, leszek Szonya Alfanó nevében e, beszélek, aki sajnos nem tud itt lenni a mai ülésen, de természetesen jelentős módon szeretne bekapcsolódni a párbeszéd megnyitásába, amelyet e, Augustin kolléga bejelentett az elkövetkezendő hetekben eh, indul majd el ez a, a párbeszéd nevében és a frakciónk nevében eh, szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez egy nagyon eh, bonyolult anyag, és azt gondolom, hogy jelentés rendkívül jó alapját képezi majd további munkánknak is. Augustin kolléga kitűnő munkát végzett. Ami az adatvédelmet illeti, itt egy olyan témáról van szó, ami nagyon érzékeny témává vált, mégpedig nem annyira régóta a polgárok szemében is, és ennek eh, a szemüzottságnak úgymond védjegye is ez a téma, Néhány évvel ezelőtt volt a Swiftről egy vita, illetve más anyagokról is hasonló témákban, és a jelentéstevő azt gondolom, hogy az egyensúlyt megpróbálja megteremteni jelentésében, a szabadságjogok garantálása, illetve a bűnözés visszaszorítása között. Ami pedig a parlamenti ellenőrzés illeti, eredetében nem szeretnék visszatérni, illetve mindenre, ami már elhangzott, a frakció ezzel egyetért, Azt gondolom, hogy van egy kis játékterünk, Egyelőre vizsgáljuk azt, hogy milyen megoldások létezhetnek az Európol CEPA kapcsolatában, és lehet, hogy az elkövetkezendő hetekben még további munkát tudunk végezni ennek érdekében, hogy valamiféle megoldást találjunk. Tehát csak nagyon röviden ennyit szerettem volna felvázolni, illetve Szanya Alfanó véleményét így bemutatni. Köszönöm a Sanyol rendőrség jelenlétét, és nagyra értékeljük a rendészeti együttműködést. Én egy határmenti térségből érkezem, tehát ez egy nagyon fontos terület a számomra, illetve ő, üdvözlöm Augustin menetrendjét és amelyet javasolt. Annak érdekében, hogy konkrét megoldást találjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Klaas úr, parancsoljon. Zeer uh, kort houden. Ik wil eerst en vooral ook... Köszönöm. ik... Uh, dat Rövid leszek. És először is arra szeretnék utalni, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy hasznos lenne, hogyha az Interpolt és a Cepolt fuzionálnánk. Tehát miatt én nagyon is boldogan állapítom meg azt, hogy itt azért egy elég világos konszenzus alakult ki ezt illetően. Tehát engem nem lehet meggyőzni arról, hogy ennek operacionális vagy operatív előnyei lennének, hogyha ezt a két helyet, ügynökséget fuzionálnák. Én nem hiszek abban, hogy a költség megtakarítás olyan jelentős lenne, de azért van számos példa arra, ahol lehetne ténylegesen pénzt megtakarítani az Európai Unión belül, és hogyha pont ezen a területen szeretnénk pénzt spórolni, hát akkor fontos lenne, hogy az Európolt és a Cépolt válaszuk szépen ketté. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy pontosan az operatív költségek és a képzési költségek azok csak rajzolódjanak ki szépen világosan, külön-külön. Van egy dolog. Tudják önök is, hogy az pollal kapcsolatban van egy olyan kérdés, hogy nem lenne lehetséges az, hogy az Európol harmadik országokkal, külső országokkal a rendészeti együttműködés területén olyan együttműködéseket kössön. És ezzel kapcsolatban éppen egy jelentést írunk, de vannak tagállamok, ahol az jelentéstevők részéről is, és az Európai Parlament jogi szolgálata részéről is vannak aggályok ezzel kapcsolatban, mintha ez, ez ennek akadályai lennének. Tehát a kérdés az az, hogy az, az alapszabálya az Európol Európolnak vajon hogyan áll ehhez, és hogy nem lenne hasznos az, hogyha az Európollal kapcsolatban lenne egy irányelv, amiben jó lenne tudni azt, hogy az Európol milyen módon vezeti ezeket a tárgyalásokat külső országokkal? Egyáltalán ezek jogérvényesek, hogyha ilyet megkötne, tehát ezen az adott rendszerben mondjuk megegyezne az Európol egy külső országgal egy ilyen rendészeti együttműködés terén folytatandó együttműködéssel, akkor ez egyáltalán jogérvényes? Tehát ezeket a kérdéseket még eddig Diaz de Mera úrnak továbbítanám, mert nem tudom, megkérdezhetem-e önt, hogy indíthatja az Interpol ezeket a tárgyalásokat, vagy egyáltalán lezárhatja-e ezeket a tárgyalásokat, még mielőtt az Európol egy új rendszerbe lépne át? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadom a bizottságnak a szót, én magam is szeretnék néhány szót szólni. Nagyra értékeljük az adatvédelmi aspektust ebben a jelentésben, jelentős részt szent a jelentést ebben a témának. Most korábbi meghallgatásokra alapozom a benyomásomat, ami a CEPOL és az Europol összeolvasztását illeti. Azt gondolom, hogy ez nem volna meggyőző megoldást. Nagyon örültem annak, hogy a jelentéstevő úgy döntött, hogy visszavont mindenféle utalást az összeolvasztásra. A következő lépés eh, egy bizottságjavaslattól független javaslat a CEPOL-ra nézve. Reméljük, hogy ez a javaslat hamarosan megszületik, azért, hogy együtt tudjunk dolgozni ebben a témában lehet, hogy ezt a témát egy másik sávon tovább vigyük, illetve hogy az Európollal kapcsolatos anyagot is elő tudjuk mozdítani. Amicsi asszony van jelen a bizottság részéről, és ha jól értem, akkor szót szeretne kérni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, arra, hogy köszönetet mondjak Diaz de Mera úrnak a jelentéstevőnek, a bizottsági szolgálatoknak jelentőséget biztosított arra, hogy részt vegyenek az üléseken, ő számos megbeszélést rendezett az jelentéstevőkkel, illetve az Európol képviselőivel azért, hogy a jelentéséhez előkészítse a talajt, azt gondolom, hogy a bizottság számára ez rendkívül hasznos volt, illetve megtiszteltetésnek értékeltük azt, hogy részt vehettünk ezeken a tárgyalásokon. Ha megengedik, akkor szeretnék néhány megjegyzést tenni. az eddigi viták állásával kapcsolatban. A négy klaszterrel szeretném kezdeni a jelentésből, a két típusú módosítóval, négy csoportra osztotta ezeket a módosítókat, és a képviselők közül is néhányan kitértek ezekre. Az első, ami az összeolvasztást illeti, a Cepol és az Európa összeolvasztását, azt gondolom, hogy már jelentős vita bontakozott ki erről a kérdésről, és a bizottság természetesen ezeket jegyezte, illetve ezek eredményeit. Malmström asszony magyarázatot fogalmazott meg, amely alátámasztatná az Európol és a CEPOL összeolvasztását. Február 26-án került erre sor először ebben az évben, és egy második alkalommal is megfogalmazta ezeket az érvéket, amikor a jogalkotási csomagot március 27-én sikerült elfogadni. A jelentéstevő joggal jegyezte meg azt, hogy a az igazságügy és eh, belügyi tanács szintén nyilatkozott ebben a témában június 7-én, tehát éppen ezért eh, nem szeretnék további megjegyzéseket eh, most megfogalmazni az említett témákkal kapcsolatban. A parlamenti ellenőrzés kérdése, illetve a nemzeti parlamentek bekapcsolása ebbe az ellenőrzési tevékenységbe parlamenti áttekintés érdekében a bizottság számára is rendkívül fontos téma. És éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy erre az aspektusra rendkívüli figyelmet szentelt a jelentéstevő a bizottság javaslatában. A tartalomra szeretett volna összpontosítani az áttekintést illetően, és nem érzi úgy, hogy megfelelő volna megadni azt, hogy a parlamentek közötti együttműködés milyen formában valósuljon meg. Tehát a javaslatot tudomásul vesszük, viszont jön létre egy egység, illetve egy úgymond sejt a parlament közi együttműködés érdekében. Ami az adatvédelmet illeti, a bizottság az elejétől fogva említett említette a következőket, amióta mutatta javaslatát, az adatvédelmi aspektus erősítés az egyik legfőbb célja volt az Európol jogi kerete áttekintésének. Ezen kívül meg szeretnénk jegyezni még azt, hogy Diaz de Mera úr rendkívül fontosnak tartja az adatok tulajdonosának elvét, illetve azon egységek, harmadik felek tagországok, akik az adatokat szolgáltatják, illetve információs szolgáltatók a tagországokban, illetve mindazok, akik megszerezhetik ezeket az adatokat, tehát nekik beleegyezésre van szükségük ahhoz, hogy ezeket az adatokat továbbíthassák. Érdeklődéssel hallgattuk Diaz de Mero úr bevezetőjét, ami arra vonatkozott, hogy az Európol a privát felektől is kaphasson adatokat. Azt gondolom, hogy a módosítók, amelyekre javaslatot tett az Európol képességeinek erősítését szolgálják, kapacitásainak jobb kiaknázását, annak érdekében, hogy um, titkosszolgálati tevékenysége is megerősödhessen. Ami a kormányzás kérdését illeti, a bizottság korábban már elmondta, hogy a rendeletben megfogalmazott kormányzási forma a végkövetkeztetésekre alapul, amelyeket a tanács parlament, illetve a bizottság megerősítette 2012. júliusában a közös megközelítési elvnek megfelelően, amelyek a szabályozó ügynökségeket érintik. Tehát a management board összeállítása, az igazgatók feladata például, illetve az eljárás, az ügyvezető igazgató kinevezésénél az említett modellt kell, hogy kövessék, és ezt a modellt az intézmény közé munka dolgozott ki, amelynek a végterméke tulajdonképpen a közös megközelítés lett. Számos alkalommal, illetve többször el szeretném még mondani azt, hogy a kormány modelljei más ügynökségek jelenlegi tapasztalataira és bevett gyakorlatára is alapoztak. Ami a speciális aspektust életi ebben a jelentésben. felmerült a végrehajtó tanács létrehozásának lehetősége vagy elutasítása. Ez a management boardnak egy kisebb egysége lenne, és a bizottság ezt opcionális lehetőségként nevezi meg, tehát nem kötelező jellegű elfként, E, ezt azért javasoltuk így, mert a jelenlegi gyakorlatok alapján, illetve a közös megközelítésből levont ajánlások alapján úgy értékeltük, hogy az administratív és pénzügyi kérdésekre vonatkozó munka, amely az ügynökségeket érinti, ez tulajdonképpen a végrehajtó tanács, tehát ez a kisebb egység átvehetné, és ezáltal a Management eh, Board eh, egyéb stratégiai kérdésekkel többet tudna foglalkozni. Körkop úr megjegyzését hallgatva, ami a kötelező információcserét illeti, szeretnék néhány végső megjegyzést tenni ebben a témában, hogyha megengedik. A bizottság úgy érzi, hogy az a munka, amelyet végez a rendelettervezetben, tulajdonképpen egy jelenlegi jogalkotási keretben már meglévő javaslatot tesz világosabbá. És meg szeretnék könnyíteni a tagországok helyzetét is, mint szolgáltatókét, hiszen az Európol adatbázisához ők szolgáltatják a legtöbb információt illetve rögzítettük azokat a területeket, amelyekre az információknak összpontosítaniuk kell. Itt a bűnöldözési prioritások is megjelennek. Tehát tagországokat segíteni szeretnénk abban, hogy erőfeszítéseiket ezekre a prioritást élvező területekre összpontosítsák. és ne arra, hogy minél nagyobb mennyiségű információt tudjanak az Európolnak szolgáltatni, csak azért, hogy ennek a kötelezettségnek eleget tegyenek. Ami a minőséget, mennyiséget illeti, az Európol folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a tagországokat tagországoknak eljuthassa azok, eljuthassa azokat a mutatókat, amelyek segítségével a minőséget javíthatják. Remélem, hogy nem szóltam túl hosszan, és várom a további vitát ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ask. Köszönöm szépen. Polia Kajta asszonyt szeretném megkérni az elnökség részéről, hogy szeretné-e, szeretne-e hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Az elnökség szeretne köszönetet mondani Diaz de Mera úrnak a munkájáért, az eddig is már elvégzett munkájáért, és örömmel várjuk a további együttműködést. Ez az első fontos jogalkotási anyag a Lisszaboni szerződés óta a általánosságban a belbiztonság, rendőre együttműködés, a többi témakörében. Amint már említették, a tanács nagy többsége ellenezte a CEPOL és az Europol összevonását. A szakértők elkezdték megvizsgálni ö, ezt a szöveget. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy további teljes napot szán az elnökség ennek a kérdésnek a megvitatására olyan alaposan megvizsgáljuk a javaslatot, amennyi tőlünk telik, és nem csak szakértői szinten, hanem, ha szükséges lesz, magasabb szintre fogjuk vinni annak érdekében, hogy gyorsan haladhasson ez az ügy. Úgyhogy elnök asszony, szeretném biztosítani önöket, hogy érdekeltek vagyunk a gyors és hatékony együttműködésben. Köszönöm, és most ismét az előadói Diaz de Mera úré a szó. Gracias, Kinga. Gra Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Kinga. Igen, és a kollégáknak is nagyon köszönöm. Ugyanis nagyon fontos ö, hozzájárulást ö, adtak most ahhoz, hogy ezt az eszmecserét valamikor lezárhassuk, és nagyon köszönöm a néppárt részéről a hozzászóló kolléganőnek is, és a támogatás szavait is nagyon köszönöm, és azt is köszönöm, hogy világosan megismételted azt, hogy az Európol és a CEPOL fúzióját mi elutasítjuk. És, és köszönöm szépen, hogy a governance kapcsolatban és az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokban támogattok és osztjátok a véleményemet. Hölgyen úrnak is köszönöm a megjegyzéseit. Valóban igaza van, valóban nyugtalanító az, hogy nem kapunk gyors döntést arra vonatkozóan, hogy ez a fúzió, ez hogyan történjen. De hát akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy hátradőlhetünk és nyugodtan várhatunk, hiszen gyakorlatilag a tanácsban a legtöbb parlament sem szeretné, és a tanácsban sem e, igazából szeretné a többség ezt a fúziót. Márström asszony ugyan továbbra is emlegeti ezt a fúziót, de én azt gondolom, hogy lehetőségünk lesz még arra, hogy őt is, Malmström asszonyt is meg fogjuk tudni majd győzni arról, hogy ez a fúzió ez nem hoz semmit a konyhára, hanem a szükségszerűségek tükrében kell cselekednünk, és inkább a c lal kell majd még foglalkozunk, illetve az Európol is természetesen a továbbiakban fejleszteni, de külön-külön. És ahogy elmondtad, hogy egyetértesz a parlamenti ellenőrzés kérdésével, és azt is elmondtad, hogy, hogy Hastings úrral az egyeztetések is szükségesek voltak, és hogy ez az exekutív eh, bizottság eh, törlése kerüljön, ezzel nem értetek ti sem egyet. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy eh, hogyha most a az igazgató tanács másolatát veszük, és viszont tehát lemásoljuk ezt a koncepciót, és ezt a négy embert nek adjuk át. Én azért nem szeretném, hogy ennyi hatalom négy ember kezébe összpontosuljon, tehát gyakorlatilag azért arra is rámutattunk, hogyha arról van szó, hogy egy olyan struktúrát tervezünk, ami eh, egészen nagy, és amelyben minden tagállam képviseltetheti magát, akkor ez azért bizonyosokig hasznosabb, mint hogyha csak négy személy kezébe adjuk ezt a dolgot. Tehát én ezt az exekutív eh, bizottság dologgal kapcsolatban nekem vannak valóban fenntartásaim, és ezért azt gondolom, hogy itt majd a módosító indítványokban is ezt eh, tükröztetni kell. A főtitkárra van szükség, hiszen ő az a személy, aki a kapcsolattartást eh, az igazgató tanács és a többi szerv között biztosítja. Krakov úr által elmondottakra utalnék vissza. Ő ugyan már volt miniszter az Egyesült Királyságban, tehát nagyon jól tudja, hogy miről beszél. És én az Europol igazgatójának a munkáját nagyra értékelem, és egyébként azt is nagyra értékelem, hogy gyakran ellátogat hozzánk, és tájékoztat bennünket a dolgokról, a feladatokról, és az Europol által elvégzett feladatokról, és ő egyébként osztja a véleményünket az Európol Cépol fúziója ügyében. Ugye nyilván itt van, aki a Cépolt nem szeretné, hogy az ő országában dolgozzon. Hát azok számára nagyon fontos az információ csere, és ezért nagyon örülök annak, hogy támogatod, és Davicsi asszony is. Tehát én nem szeretném, hogy kötelességet mondjunk ki ezzel kapcsolatban. Egyébként, ahogy Viktória említette, ezt a kötelezettséget sem szeretném, tehát sem implicit, sem explicit kötelezettséget nem szeretnék ezzel kapcsolatban, de egyetértek a többiekkel is, több felelős is már elmondta a tagállami belügyi politikával kapcsolatban, hogy inkább egy jó adatminőség legyen, mint sem, hogy hatalmas adatfelhők, hatalmas méretben kavarogjanak Európa fölött, és tehát inkább minőségi adatokat cseréljünk. Tehát nagyon fontos, hogy a belső struktúráknak stimmelniük kell, és én azt gondolom, hogy ebbe a parlament nem kell, hogy beleavatkozzon. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos hogy a minőség e, jó legyen, és ezért az Európolt el kell látni a megfelelő forrásokkal, egy kicsit jobban ellátni, mint ahogy talán eddig történt, és ezért azt javasolnám, hogy ez az új szolgálati egység, például az internetes bűnözés elleni harcra létrehozott cella, hát őt el kell látnunk bizonyos forrásokkal, hogy ezt a munkát jobban el tudja végezni. Tavar is e, úr által a kapcsolatban mi nem csak barátok vagyunk, hanem ennél jóval többek vagyunk, hiszen nagyon sok véleményt osztunk, és nem csak a Rio Dóró, vagyis a Dóró folyó partjai val, meg partszakaszaival kapcsolatos ügyekben is értünk egyet, hanem más dolgokban is. Tehát nagyon fontos, hogy a bizottság részéről is meg kell nézni, hogy milyen szándékai vannak a bizottságnak. Az Interpol nem ugyanolyan ügynökség, mint az összes többi európai ügynökség. És most Viktóriára utalok vissza. Tehát itt nem, nyilván az összes ügynökségünk nagyon fontos, de az Európol az egy más tészta, azt nem szabad összekeverni más ügynökségekkel. Tehát Egyébként Tavár is kolléga is ellenzi a fúziót, ennek nagyon örülök, de hát mi persze nem az a feladatunk, hogy a CEPOL helyét ebben a dologban megbeszéljük, de én azt gondolom, hogy tehát itt, hogy most egy mandátuma lesz, vagy több. Én minden esetre természetesen vannak dolgok, amiket szívesebben látnék, tehát természetesen nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés szerepe. Ebben minnyáján egyetértünk, azt hiszem, és a bizottság is egyetért abban, hogy a parlamenti ellenőrzés szerepét növelni kell, és ezért erre néző javaslatot is benyújtottam. Tehát azt gondolom, hogy a nemzeti parlamenteket is jóval erőteljesebben kell a javaslat e, értelmében szerepeltetni ebben az ellenőrzésben. Tehát akkor ez nem csak azt jelenti, hogy néha ide látogatnak a nemzeti parlament képviselői, hanem rendszeres találkozókra kerül majd sor. Igen, Kinga valóban az összes kolléga nevében e, hozzá kell szólnom, hát ez a parlamenti e, udvariasság ezt megköveteli, hogy rátérjek az elmúlt az itt elhangzott hozzászólásokhoz, Rui, például, amit te elmondtál. Hát igen, az információkat sok részre lehet osztani. Vannak bizalmas, titkos és egyéb más információk, és ez különböző mechanizmusokra is vonatkozik az információ cserével kapcsolatban. A nemzeti parlamentekkel folytatott információ cserével kapcsolatban vannak kisebb csoportok, akik akár titkos információkhoz is hozzáférhetnek. Itt vannak bizonyos mechanizmusok erre nézve, hogy ki kik tekinthetnek be bizonyos, bizalmas, akár titkos információkba, és az Európó részéről tájékoztatnak bennünket a megfelelő szakemberek ezzel kapcsolatban. Természetesen ez zárt ajtók mögött fog zajlani, és csak persze egy korlátozott kör fog ezekben az információkban részesülni. A nemzeti kontroll egységek természetesen már léteznek a nemzeti parlamentekben, ahogy ezt már tudjuk, és a felhasznált információk természetesen csak a legális információk területéről származhatnak, illegálisan szerzett eh, információkat nem szabad felhasználni. Kornéliának is nagyon köszönöm az elmondottakat, a tájékoztatását, és hogy az európol Cépol fúziója ellen foglalt is állást. És igen, az e- parlamenti ellenőrzés szerepét te is támogatod, és az ennek az átláthatóságát erősíteni kellene, ahogy elmondtad. Ebben teljesen egyetértek, és egyébként borzasztóan boldog vagyok, hogy a, te is azt szeretnéd, hogy az adatvédelmi program vitálisabb szerepet játhasson, tehát teljesen egyetértek veled ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen irányelvre van szükség. És azt is figyelembe kell venni, hogy itt egy rendőrségi ügynökséggel állunk szemben, amikor erről a dologról beszélünk. Igen, a menetrendel kapcsolatban is, ugye hát a javaslaton nagyon keményen dolgozunk annak érdekében, hogy végrehajthassuk ezeket a tervezett feladatokat. Tehát nagyon köszönöm, és Alessandrónak is ad át üdvözletünket, hiszen nagyon fontos, hogy az adatvédelem területe érvényesülhessen, és hogy a biztonság, az, a szabadság és az adatvédelem között megfelelő kompromisszumokat tudjunk e, találni. Katrin, Katrin, figyelsz, figyelsz, figyelsz arra, amit mondok, nem hallgatsz engem, pedig pont veled beszélek, nem tudom, hogy most figyelsz rám, nagyon köszönöm, hogy meghallgatsz a ti frakciótokban vannak problémák, ugye? A problémásnak tartjátok ezt a fúzió dolgot, tehát örülnék annak, hogyha a jövőben tisztáznátok azt, hogy hogyan álltok ehhez a kérdéshez Kvász úrral kapcsolatban. Igen, a fúzióval kapcsolatban egy bonyolult kérdést tett fel, és ez a együttműködés a harmadik külső országokkal kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos egyezmények és szerződések kérdése, hát ennek teljesen világos jogi kihatásai vannak, és ezért ezen még dolgoznunk kell. És jelen pillanatban az Európai Parlament jogi szolgálata is már kapott egy megkeresést annak érdekében, hogy ezt a bonyolult kérdéskört feldolgozza. Kinga! Igen, nagyon köszönöm elnök asszony, hogy szót kaptam és köszönöm a megkeresésre utaló kérdését is a fúzióval kapcsolatban. Nem kell megköszönöd azt, hogy valamit töröltem a fúzióval kapcsolatban. Veronik Matyő tudja, hogy mi mindig is a fúziót elleneztük, tehát gyakorlatilag nem változtatunk az álláspontunkon már kezdettől fogva. Victoria D'Amici, neked pedig nagyon köszönöm, te még annyira fiatal vagy, de már annyi mindent tudok tőled tanulni, még akkor is, hogyha véleményeltérés van közöttünk, ami egyébként gyakran előfordul. Tehát azt gondolom, hogy a tanács hetedikén állásfoglalt ebben az ügyben, és azt hiszem osztjuk azt a véleményünket, hogy szükséges az, hogy a parlament és a bizottság együttműködjön, amikor a parlamenti ellenőrzés szerepkörével kapcsolatos kérdésről van szó. És Cecília, te pedig nagyon sokat írtál ezzel kapcsolatban, és te is úgy látod, hogy nagyon fontos ez az ellenőrző cella, és az adatvédelem területe is rendkívüli fontosságú, illetve hát hogy a magán jellegű adatok kérdésköre is nagyon fontos. Megválaszoltam azt hiszem a kérdéseidet, minden kollégának a kérdését megválaszoltam ezzel a te kérdéseidet is, az adatvédelem kapcsolatban is, és volt egy kérdésed a governance kapcsolatban, illetve a az ügynökségekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan az Európol ez nem egy normál ügynökség, tehát ezzel azt hiszem, hogy meg is válaszoltam a végrehajtó bizottságra vonatkozó kérdésedet is. Elnök asszony félbeszakítja a referenst. Igen, igen, rögtön már be is fejezem a mondandómat. Köszönöm mindnyájuknak, a tanácsnak, mindenkinek sok sikert kívánok a jövőben, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szükséges üléseket meg kell tartanunk. Nagyon köszönöm ezt a nagyon hasznos eszmecserét. Good work. Köszönöm a kiváló munkát. Szeptember 19-e a módosítások benyújtásának határideje. Még két napirendi pont van 12 óra előtt, erre most jöttünk rá. A következő az alapvető jogok helyzete Európában 2012-ben Louis Michel az előadó, aki két munkadokumentumot készített el, amelyeket meg kell vizsgálnunk. A jelentés tervezett bemutatására szeptember 30-án kerül majd sor. Kérem az előadót, hogy foglalja össze számunkra ezt a két munkadokumentumot, és utána majd a kollégáknak is szót adok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament, ez nem új, múlt héten elfogadta Rui Tavares kollégánk jelentését, a magyarországi alapvető jogok helyzetéről. Bulgáriával kapcsolatban is szavazás, Bulgáriáról is szó van itt, és az európai állampolgárok megfigyeléséről az Egyesült Államok által. Tehát továbbra is nagyon fontos az Európai Unió tevékenysége szempontjából ez a kérdés. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az Európai Unió jó néhány hónap óta válságban van, nem csak gazdasági válságban, hanem sajnos demokratikus válságban is. A magyar kormány döntései és a román kormány kezdeményezései múlt nyáron a bolgár helyzet és a egyes alapvető jogok rendszeres és szisztematikus, startós megsértés egyes országokban. Olaszországra gondolok például a börtönökben megfigyelhető helyzetre. Ezek politikai válságot is jelentenek, és itt politikai akarat hiányáról beszélhetünk. A ezért szükség van egy új mechanizmus kidolgozására, hogy védhessük, előmozdíthassuk az alapvető jogokat, és hogy szembenézhessünk a válsághelyzettel az Európai Unióban és egyes tagállamokban. Több eszköz létezik az Európai Unióban az alapvető jogok garantálására, ezek a kopenhágai kritériumok, a az Európai Unióról a szerződés kettes és hetes cikkei, az alapjogi karta, az emberi jogok európai egyezménye. Sajnálatos módon ezek a vívmányok azon a hipotézisen alapult, egy hipotézisen alapultak, amely helytelennek bizonyult, mely szerint olyan magas szintű az emberi jogok védelme az Európai Unióban, hogy semmilyen további konkrét védelmi intézkedésre nincs szükség. Sajnálatos módon ez helytelennek bizonyult. Az Európai Parlamentben az emberi jogok mindig is a tevékenységünk középpontjában álltak. Több jelentést fogadtunk el az emberi jogok helyzetéről különböző helyeken. Foglalkoztunk ö, ö, a média, jogainak megsértéséről, különösen Magyarországon és Olaszországban, a romák jogainak megsértéséről Olaszországban és Franciaországban, az LMBT kategóriába tartozó emberek jogainak megsértéséről, stb. Az Európai Parlament megvizsgálta annak szükségességét, hogy olyan mechanizmusokat kellene kidolgozni, amelyek garantálnák az emberi jogok védelmét és előmozdítását az Európai Unió területén. A bizottság dinamikus politik, dinamikusabb és proaktívabb politikát fontolgat ezen a területen. Az Európai Unió úgynevezett a kopenhágai dilemmával néz szembe. A jelölt tagországoknak meg kell felelniük az emberi jogi követelményeknek csatlakozás előtt, ugyanakkor sajnálatos módon a csatlakozás után semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre, amelyel fel lehetne lépni azon tagállamokkal szemben, amelyek ezeket a továbbiakban nem tartják be. Ezért új mechanizmusokra van szükség. A bizottságnak alapvető szerepe van ezeknek az új eszközöknek a kidolgozásában, melyeknek a célja az emberi jogok helyzetének meg megerősítése az Európai Unióban. A jelenlegi szerződésekre kell ebben támaszkodni, és ha szükséges, további rendelkezéseket alkotni. Több eszköz van a jogsértési eljárások, a támogatások felfüggesztése, figyelmeztetés, politikai, technikai párbeszéd, e- együttműködés az Európai Tanácssal és egyéb nemzetközi eszközök. Szoba jöhet még az igazságügy kérdése, ugyanakkor ez csak a polgári jogot érinti, és középtávon ezt meg kell erősíteni Érdemes tehát 2013 elején, illetve vége előtt még egy vitát rendezni a hetes cikkről, és egy konszenzusra van szükség, mielőtt ezt beterjesztjük. Plenáris múlt héten szó volt egy közlemény kiadásáról e tekintetben. Ami a tanácsot illeti, örülhetünk annak, hogy a tagállamok jelenleg beszélgetést folytatnak a megoldási lehetőségről, lehetőségekről, új mechanizmusokról, amelyekkel jobban lehetne védeni az alapjogokat a tagállamokban. Az Európai Parlamentnek már jelenleg is széles jogköre van, a kettes cikk és a hetes cikk egyes bekezdésével kapcsolatban. Ezeket a cikkeket nem vették azonban kellő mértékben figyelembe, e, kellő ideje, hogy ezeket az új mechanizmusokat is igénybe vegyük, annak érdekében, hogy garantálni lehessen az emberi jogokat hogyha indikátorokat dolgozzunk ki, ha figy- gondoskodunk arról, hogy figyelemmel kövessük a helyzetet az Unióban, a tagállamokban is, hogyha témánként, tagállamonként értékeléseket végzünk, minden rendelkezésünkre álló eszközzel, és ha ajánlásokat fogalmazunk meg a kettes cikkel kapcsolatban, ez előre lépést jelenthet. Csak egy ilyen mechanizmus biztosíthatja, hogy minden tagállam egyenlő, igazságos, átlátható és objektív ö, mértékben kerüljen elbírálásra, és ne lehessen hivatkozni a kettős mércére és az elfogultságra. Sajnos egyes tagállamok a tanácsban már most óckodnak ettől, a korrupcióval kapcsolatban a, a tagállamokban is új ö, javaslatok születtek további ö, együttműködésre. Ami a hetes cikket illeti, és annak az első szakaszát, ezt nem szabad nukleáris, illetve atombombaként nem erre tekinteni, hanem ez egy eszköz a az intézmények között, illetve az intézmények és egy tagállam között, hogyha kockázatok merülnek fel. Ezzel kapcsolatban a frakcióm véleménye elég világos. Ezt pedig nem használtuk. Magyarország ö, tekintetében konkrétan úgy tűnik, hogy ö, ö, hiányzik az akarat, és a, ö, ebben a cikkben ö, meghatározott küszöbb értékek ö, felemelése is szóba kerülhet. Ez és más fejlemények ennek a cikknek a felülvizsgálatát tehetik szükségessé. Hogyha azt mondjuk, hogy majd még ezt megfontoljuk, ez, ezt a kérdést a, egy jövőbeli, a szerződések egy jövőbeli felülvizsgálata tekintetében, ez nem megfelelő válasz. Már most számos intézkedés van, amelyet azonnal alkalmazásba ö, alkalmazhatunk. Ugyanakkor érdemes új eszközöket is kidolgozni, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válsággal szembenézhessünk, illetve ezekkel kapcsolatban új eszközöket dolgozzunk ki. Ugyanerre a bátorságra ö, van szükség, hogy új eszközöket dolgozunk ki abban a kérdésben is, amikor az európai állampolgárok emberi jogainak védelméről van szó. Remélem, hogy konstruktív vitára számíthatok önökkel és a többi intézményekkel is. Nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük a tagállamok számára, hogy részt vehessenek ebben a vitában. Számomra az a legfontosabb, hogy az állampolgárok szabadságát és emberi jogait biztosíthassuk. Szeretnék ezt még cserélni önökkel a jelentés további alakítása érdekében, és a további többi szervezetekkel, NGO-kkal, szakértőkkel és állampolgárokkal is konzultálni kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm a munkadekomantumot és a bemutatását is. Úgy látom, hogy összhang van a tanácsi következtetések, a tavarás jelentés, múlt heti tavarás jelentés és e javaslat között. Harm, szeptember 30-án mutatjuk be a jelentéstervezetet. Most már nagyon kevés idő maradt, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy egy percre korlátozza a hozzászólását. Utána be kell zárnunk ezt a napirendi pontot, mert 10 mert 12 órakor más programunk van, Bauer asszony. And please keep this one minute if you can. Nem tartsák be ez egy percet. Hát ez nehéz lesz, mert uh, uh, egy sor alapvető kérdést vet föl ez a jelentés. Aki azt gondolná a cím szerint, hogy a az emberi jogok helyzetéről olvas a jelentésben, illetve a working documentben, az igencsak meglepődik, mert nem erről szól a jelentés. Tehát a tartalom nem igazából fedi a, a ö, címet. Amit ö, első látásra ezzel kapcsolatban el kell mondani, az, az valóban egy sor alapvető kérdés, hogy a második cikke és a negyedik cikke, a TEU második cikkeje és a TFEU negyedik cikkeje milyen viszonyban van egymással, és ezt mi nem tudjuk eldönteni, ez a bíróságra tartozik ezt az új mechanizmust úgy vélem hogy a parlamentnek nincs hatásköre létrehozni és azt is gondolom hogy a szerződések megváltoztatása nélkül ez egyszerűen nem lehetséges. azt is föl kell vetni hogy akkor hogy is van a, a chartával hogy is van az alapvető jogokkal mert hisz az alapvető jogokat csak az európai jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban lehet számon kérni tehát itt is, itt is fölmerül egy olyan alapvető, alapvető jogi kérdés, amit, amit ennek a javaslatnak az alapján igazából nehezen lehet értelmezni. Én úgy gondolom, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lenni ennek a témának a továbbfejlesztésével, mert az Európai Parlament nem pótolhatja az Európai Bíróságot. Hogy használjuk ezután az infringementet? Hogy, hogy lehetne használni a brósági eljárásokat hogyha egy ilyen, ilyen mechanizmust bevezetnénk amit még egyszer, még egyszer befejezésül ismétlem hogy a szerződések módostása nélkül véleményem szerint nem lehet és úgy gondolom és ez az utolsó megjegyzésem hogy ez igazából nem egy szerencsés témája az európai parlamenti választási kampánynak. Thank you, Mrs. Bauer. We go to Mrs. Sten. Köszönöm, Bauer asszony. Stenoka asszony következik. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztjuk Michel úr elképzeléseit, illetve gondolatait, amelyeket az imént bemutatott. Rövid a szöveg, de mindenre kiterjed, és nagyon jó alap a további vitához. Szeretném megemlíteni, hogy a mi ö, csoportunk, mi frakciónk már sokszor felemlítette ezt a problémát. Az éves, az emberi jogokról szóló éves jelentésben is, a külügyi bizottságban is, Többször elhangzott, hogy kettős mércét alkalmazunk az Európai Unióban, és hogy az egyes tagállamokban nem megfelelően vizsgáljuk a helyzetet. Minden tagállam gondolhatja azt, hogy ez, ezek a megállapítások nem rá vonatkoznak, mert túl általánosak meg kell nézni valóban, hogy egy ö, tagállam hogyan viselkedik azután is, hogy az Európai Unió tagjává válik. Az én tagállamol Lettországgal kapcsolatban és a kisebbségi jogokkal kapcsolatban ö, kérdések voltak, konkrét ajánlások voltak a hontalan személyekkel kapcsolatban. 2004-ben egy jelentés készült, és ajánlást kaptunk, hogy adjunk állampolgársági jogot, engedélyezzük számukra a részvételt a helyhatósági választásokon. Tíz év eltelt, és ez a probléma még nem oldódott meg az országunkban. nem ö, foglalkozott vele, illetve nem oldódott meg. Ö, az ellenzék, ö, nagyobb ellenzék, jelentősebb ellenzéki pártok ö, együttműködésének hiánya miatt. Érdemes tehát figyelemmel kísérni ö, az ilyen, ö, az emberi jogok, al, ö, alapvető emberi jogok megsér, ilyen jellegű megsértését. Hallottuk tegnap, hogy az emberi az alapjogi ügynökség, az EU alapjogi ügynöksége sem rendelkezik megfelelő felhatalmazással az ilyen jellegű problémák megoldására. Tehát érdemes vizsgálni a kérdést. Köszönöm. Thank you. Now, Madame Verzet. Köszönöm, Verzet asszony. Merci. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy Michel urat hallgatva egy kicsit megnyugodtam, mert az a benyomásom támad, hogy a jelentésünk valóban az emberi jogok kérdéséről szól, és az intézményi rész az emberi jogok helyzetének elemzésével foglalkozik, és mondhatjuk azt hogy melyek a problémák, konkrétan milyen problémák jelennek meg az Európai Unión belül az alapjogokkal kapcsolatban. Tehát ez válasz a néppárt kifogására, bár biztos, hogy nem fognak ennyivel megelégedni. Mindezzel együtt van, ez a jelentés egy része intézményi kérdésekkel foglalkozik, a másik elemzi a helyzetet, és a jelentés nagy vonalaival egyetértek, összhangban van valóban a tavares jelentéssel is. Ugyanakkor van néhány kérdésem, röviden. Az egyik fő probléma, amelyet a nemzetközi intézmények felvetnek, többek között az Európai, Uni, az Európai Tanács és az ENSZ. Michel úr, figyel rám? Köszönöm. Mert különben, jó, hát majd megbeszéltjük négy szem közt is, ha gondolja. Tehát, tehát az egyik fő probléma, amelyet az Európa Tanács és az ENSZ és más nemzetközi szervezetek említenek, a bevándorlók kérdése az EU területén és az EU határain. Ugyanakkor ebben a munkaanyagban nem említi ezt a kérdést. Számomra ugyanakkor ez egy rendkívül fontos, aktuális kérdés az emberi jogok, alapvető emberi jogok megsértése tekintetében az Európai Unió területén. Ezek az alapvető emberi jogok mindenkire vonatkoznak, akik az Európai Unió területén tartózkodnak. Legalábbis ez így kell, hogy legyen. Másik kérdésem. Én a hetes cikket személy szerint valóban atombombának tartom, és nincs szükségünk további jogi eszközökre, hogyha a hetes cikk alkalmazható, ugyanakkor tudjuk, hogy ezért óckodunk ennek alkalmazásától. Ugyanakkor kezd elegem lenni abból, hogy egyes kollégák és a bizottság és állandóan bíróságok mögé bújnak, amikor az emberi jogok védelméről van szó. Szerintem az Európai Parlament egy olyan politikai szerv, amelynek javaslatokat kell tennie, és el kell ítélnie bizonyos dolgokat. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor persze ezt idézőjelbe teszem, tehát mi az Európai Unió nem tartózkodik meg az ilyen kezdeményezésektől gazdasági téren, és ha jól értem Michel kollégát, azt mondja, hogy legyünk ennyire bátrak az alapvető jogok tekintetében is. Azt hiszem, hogy az Európai Unió minden állam és kormány fője jobb, hogyha a napi gyakorlati tevékenységébe veszi be ezeket az intézkedéseket, mert a szép szavak nagyon jól hangzanak, de valójában tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat a területeken, és tudjuk, hogy ezen a területen a helyzet nem annyira fényes. Egyáltalán nem az. Még a FRAM, illetve az alapjogi ügynökség jogköreit illetően ezzel egyáltalán nem vagyok elégedett, és a munkáját nem segítjük kellőképpen eszközökkel. A jogaikat, a hatáskörüket ki kell terjeszteni véleményem szerint. Az ügynökség nem játszik politikai szerepet, nekünk kell a politikai szerepet játszanunk, és nekünk kell levonni a következtetéseket azokból a adatokból, amelyeket az alapjogi ügynökség bocsát a rendelkezésünkre. Ezek voltak az első gondolataim halván az előadó beszámolóját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gönc Kinga asszony. very much. Eh, as I mentioned, I see... Köszönöm. Mint említettem, erőteljes konvergenciát érzékelek a tanács eh, végkövetkeztetései, a külügyminiszterek levele, között. A tavarás jelentés volt ennek az alapja, illetve az önmunka alapja. És most kezdünk egy világos képet itt körvonalazódni, látni. Ön beszélt a demokrácia válságáról, nem csak hogy gazdasági válságról, éppen ezért elérkezett az ideje, hogy végre eh, tovább lépjünk, illetve nagyon fontos a kettős mérce megszüntetése, ez is többször elhangzott, mint téma, tehát nagyon fontos a mutatókat kidolgozni, illetve az alapjogi ügynökség munkáját kiterjeszteni, hiszen az alapjogi ügynökség megfelelően fel van készülve arra, hogy adatokat gyűjtsön, illetve kidolgozza ezeket a mutatókat. A jövőben nagyon fontos lesz számunkra az, hogy világos képet alakítsunk ki Európáról, arról, hogy a különböző tagországok hogyan teljesítenek eh, a jogállamiság, az alapjogok, tekintetében, hiszen ezek határozzák meg az Európai Uniót. Én támogatom az önkezdeményezését, és remélem, hogy a javaslat tervezetet eh, szeptember végére el tudja majd készíteni, hiszen ez egy nagyon erőteljes javaslat. Tavares úr, euh, Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais parler en français. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Franciaul válaszolok, mert az előadó is franciaul beszélt. Nagyon örülök annak, hogy látom, hogy tényleg nagy az összhang e beszámoló, e jelentés és egyéb munkánk között, amelyet itt a parlamentben folytatunk a kettes cikkel összefüggő kérdésekben. Két-három dolgot tennék csak hozzá, hiszen valóban már lesz még erről részletesebben szó a módosítások megvitatása során, és konstruktív munkára számíthatunk. Az egyik javaslatom az indikátorokkal kapcsolatos. Nagyon fontosak az indikátorok, amikor szeretnénk javítani az alapvető emberi jogok helyzetét és a demokráciát országainkban. Az indikátorok nagyon hasznosak, amikor tisztességes és őszinte együttműködésre számíthatunk. Hogyha valaki nem szeretne őszinte és tisztességes módon együttműködni, és itt természetesen csak egy elméleti lehetőséget vázolok fel, tehát, hogyha van egy gyönyörű táblázatunk indikátorok alapján, Ugyanakkor mégis súlyos problémák vannak a kettes cikkel, elképzelhető egy ilyen helyzet. Tehát az indikátorok ugyanakkor első pillantásra mégis gyönyörű képet festhetnek. Emiatt javasoltuk a múlt heti jelentésben, amelyet megszavaztunk, hogy ellenőrizzük ezeket a kopenhágai rendszer értelmében, és a Velencei Bizottság bevonásával például, vagy az ő értelmezésükkel, hogy az alkotmányi jog és a többi feltételeket a tagállamok hogyan tartják be, hiszen ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakran ö, hiányt szenved ez, illetve problematikus, hogyha ezt rendszerszerűen vizsgáljuk. Az egyes cikk az egy üres hely a hetes cikk az talán valóban egy atombomba, de itt pontosan ez a probléma, ez az ellentét a semmi és a, a túlzás között. A 117 per 1-es alkalmazásával kapcsolatban is erről van szó az Európai, Parla az Európai Bizottsággal foly folytatott együttműködés során látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek például szívesen befogadnák a cepolt. A kettes cikkben szereplő szempontokat például a döntés függvényéve tehetnénk az ilyen együttműködésre vonatkozóan. Tehát, hogyha a rendőri nyomozások tisztessége, illet, becsületessége és az igazságügyi rendszer eljárásának a becsületessége nem garantálható, akkor nem lehet szó egy ilyen jellegű együttműködésről. Tehát az ilyen jellegű együttműködést a kettes cikkel összefüggő problémák megoldásától kell függővé tenni. Köszönöm ennyi egyelőre. Köszönöm szépen. Most Louis Michel kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon ö, nagy örömmel hallottam, hogy talán Bauer asszony kivételével, de majd megpróbálom meggyőzni, tehát a többség a nagyjából egyetért az anyag fővonalaival. Persze ez egy munkadokumentum, semmi ö, másról nincs szó és figyelembe fogom venni a véleményeket. Itt is olvashatjuk, hogy az előadó szívesen fogadja a vitát, és nyilvános vitát is szeretne lefolytatni az intézmény és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon erős meggyőződést érzek, Berzse asszony is mondta, és mások, hogy nem korlátozhatjuk a gondolkodásunkat, se az ideológiai, politikai vagy etikai erkölcsi meggyőződéseinket nem kell, hogy korlátozzuk, semmilyen intézményi szabály nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy véleményünket kifejtsük, illetve ajánlásokat tegyünk. Itt egy politikai fórum részesei vagyunk. Az emberi történelem során is ez mindig így volt, úgyhogy a vitának, vitára nyitottnak kell lennünk. A jelentős számos olyan témát kellene, hogy érintsen, amelyre sajnos nincs hely, a kisebbségek joga, a szabadság, a diszkrimináció tilalma, a bevándorlók, a menedékjoga, a gyermekek, az idősek joga, stb. Tehát természetesen mindezzel gazdagíthatjuk ezt az anyagot. Ez persze nem fenyegetés, de ami engem illet, én elkezdtem egy táblázatot kidolgozni, témánként, különböző indikátorokkal orsz és országokkal. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek tetszen egy ilyen táblázat, de és én személy szerint nem zárom ezt ki, én minden esetre készítek egy ilyet, hogy világosan lássunk minden egyes ország tekintetében. Természetesen a, saját országommal szemben is ugyanezeket a kritériumokat alkalmazom, el kell fogadnunk mindezeket ahhoz, hogy az ember előre tudjon lépni. Még egy szót a hihetes cikkel kapcsolatban. Sokat dolgoztam ezzel, amikor külügyminiszter voltam, és ez a kezdeményezés tőlünk eredeztethető. Az osztrák, régebbi osztrák helyzet miatt született ez. Ez tulajdonképpen a legutolsó eszköz, amelyet be lehet vetni, és nyilván nem könnyű minősített többséget találni ennek bevetéséhez, de létezik ez az eszköz, és én nem tartom ezt atombombának. Ahogy ez meg van írva, és különösen a hatáját illetően, ez egy olyan eszköz, amely párbeszédet kényszerít ki az érintett országgal, össze is hasonlíthatjuk mondjuk a 96-os cikkel, hogyha konfliktus alakul ki egy országgal, akkor automatikusan párbeszéd követelménye lép fel. Úgyhogy a hetes cikk nincs hiába, ezt lehetne használni, hogyha meg lenne a politikai akarat. Ami a többit illeti, nagyon nagy figyelemmel fogom hallgatni minden kolléga és politikai frakció vége véleményét, és ennek fényében alakulni fog ez a jelentés. Remélem, hogy hasznos lesz, és védeni fogja az alapvető jogokat, ezt minden esetre aktualizálni fogjuk. Köszönöm, Michel úr. Most pedig szeptember, bejelentem, hogy szeptember 30-án mutatjuk be. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és Morten Zserom úr jelenlétét is megköszönöm az alapjogi ügynökség részéről. Ha megengedik, tovább lépnünk, hiszen 12-kor Libe Juri Afko ülés lesz. A Stockholmi programról lesz szó, hiszen ez egy közös program, és a Libe nevében Karlo Gazzini az AFKO nevében, és egy további kolléga Juri részéről itt jelen lesz. Eddigre tele lesz a terem erre az ülésre berohanó kollégákkal, úgyhogy most gyorsan a 18-as pontot az örmény megáll, Örményországgal való megállapodásról, vízumok kiadásának megkönnyítéséről, illetve az engedély nélkül tartózkodó e, személyek visszafogadásról ez a 19-es. Ha megengedik, egybe vonjuk, ugyanaz az előadó, Edith Bauer asszony. Megadom neki a szót mind a két jelentéssel kapcsolatban. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy nem először van szó erről, és határidőt kell majd megszabnunk, miután meghallgattuk a jelentéstevőt. Bauer asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy rövid az időnk, ezért nagyon röviden. A keleti partnerség az európai szomszédságpolitika különleges területét hozta létre, ennek az új keretnek a célja az európai unió örményország azerbajdzsán belarus grúzia moldova és ukrajna közti további gazdasági és politikai integráció felgyorstása ennek az eszköznek a révén nyilvánvalóan nagyobb hangsúlyt kell helyezni az emberek közti kapcsolatokra ami együtt jár az utazások a vzumliberalizáció útján való megkönnytésével is. two thousand and eleven szeptemberében az európai bizottság a vzumkiadás, vzumkiadás megkönnytéséről szóló megállapodással kapcsolatos tárgyalások megkezdését javasolta. a megállapodás two thousand and twelve december seventeen én került alárásra de hatályba lépése előtt az európai parlament egyetértésére van szükség. az európai unió már kilenc és hogyha jól tudom akkor a szavazással ma a tizedik tagországgal kötött vzumkiadás megkönnytéséről szóló megállapodást hagyta jóvá a dél kaukázus országai közül még csak grúziával került sor ilyen megállapodás megkötésére de az azerbajdzsánnal folyó tárgyalások is jó úton haladnak. itt egy pillanatra megállnék mert több kolléga kérdezett rá hogy hogy állnak az azerbajdzsánnal folyó tárgyalások. Az, ezzel kapcsolatban azt kell mondani hogy jó úton haladnak egy kis késést az okozott hogy azerbajdzsánnal problémák voltak a kiadatási szerződés megkötésével kapcsolatban de ezek az akadályok úgy tűnik hogy elhárultak és ezért is tartottuk fontosnak a, magyarázatban a, a szövegmagyarázatban fölkérni a bizottságot hogy ezeket a tárgyalásokat gyorstsa föl hogy ne keletkezzenek fölösleges feszültségek az adott régióban. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Talán még egy mondatot, hogy a külügyi bizottságból támogató véleményt kaptunk, és a kollégák felé azt tudnám még hangsúlyozni, hogy itt a szövegen módosítani nem lehet, a módosítás csak a javaslatra vonatkozik, tehát hogy megkötessék-e az ilyen szerződés, vagy nem. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Bauer. Köszönöm, Bauer asszony. Most pedig hallgassuk meg az árnyék jelentéstevők véleményét. Guillaume asszony, köszönöm szépen, gyors leszek. Csak azt sajnálom, hogy nem tudtunk egyeztetni árnyék jelentéstevők együtt. Nagyon bonyolult ügyről van szó, és ö, elég kicsi a mozgástér, hiszen 2012. decemberében megalapodás született a vízumliberalizációról, 2013-ban pedig a visszafogadásról. Más országok is képbe jönnek, mint Pakisztán és Ukrajna, Örményország mellett. Az Örményországgal kapcsolatos kezdeményezés is életbe lépett a mobilitással kapcsolatban, melynek célja az örmény hatóság kapacitásának megerősítése, és a, ez célozza a migránsaik visszafogadását. Azt hiszem fontos, hogy támogassuk egyrészt a vízum liberalizációt egy olyan országgal, mint Örmény ország, amelyel ö, Európának nagyon fontos kapcsolata van. Nem ö, osztom teljes mértékben az előadó véleményét, hogy további erőfeszítést tegyünk Azerbajdzsánnal a vízumliberalizációról és a visszafogadásról szóló megállapodás működése érdekében, hiszen súlyos problémák léteznek még, például főleg a bevándorlás kérdésében. Hangsúlyozom, hogy a frakcióm egyik prioritása, hogy az országoknak garantálniuk kell a nemzeti menedék kérésének a jogát, hogyha óhajtják, és ismét hangsúlyozom, hogy ezek a, ez, ez feltétele a visszafogadásról szóló megállapodásnak, és szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mennyire tartják tiszteletben ezeket az ígéreteket. Most már két-három éve folyik ez, hiszen 2010. szeptemberi határidőről volt szó. Úgy tűnik, hogy nem született még megoldás mindezekre a kérdésekre. Köszönöm. Danoka asszony. Ah, excuse me. Excuse me, excuse me, Mr. Elnézést, először Ilcsev úr kért szót. Ha jól láttam, Ilcsev úr szeretne szót? Akkor Danok asszonyt hallgatjuk meg először, majd Ilcse Burant. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Bauer asszonynak a munkához, a jelentős elkészítéséhez, zöld frakcióként talán ismerik elképzeléseink, mi szerint fenntartásaink vannak, ami a visszafogadási megállapodást illeti, különösen olyan országokkal, ahol státusz kérdése nem tisztázott bizonyos régiókban. Ismerjük a visszafogadási eljárásokat az ilyen típusú országokkal. A kaukázus országával kapcsolatban is fenntartjuk ezt a véleményünket, illetve a világ más, más részének országaival is. Tehát vannak fenntartásaink. Ami a vízumkönnyítést illeti, mi ezt mindig is támogattuk, támogatjuk, támogatjuk a személyek szabad áramlását, illetve ezeket az elgondolásokat is mind támogatjuk. A helyzet nagyon sérülékeny. Ha megnézzük a más típusú megállapodásokat Azerbajdzsánnal, éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy már a vízumkönnyítést támogatjuk, a vízumkönnyítési megállapodást Örményországgal, de jó lenne, hogyha egy plusz mondat szerepelne a szövegben, mi szerint a megállapodás hasonló jelgő megállapodással párhuzamosan lép életbe, amelyet Azerbajdzsánnal kötöttünk. Tehát mi szeretnénk, hogyha ez a mondat itt szerepelhetne, tehát mi ezt javasoljuk, hiszen ezt az érzékeny kérdést valahogy ügyesen meg kell oldanunk, azért, hogy jó kapcsolatban lehessünk a kelet-európai partnereinkkel. Ami a munkánkat illeti ebben az irányban, köszönöm szépen. Köszönöm, Ilcsev úr, parancsoljon. Öné a szó. Mi is támogatni szeretnénk eh, Bauer asszonyt a két anyag kapcsán, nagyra értékeljük a munkát, amit végzett. Nagyon pontás munkát végzett időben, sikerült elkészülni a feladattal. A visszafogadási megállapodás, illetve a vízumkönnyítési megállapodások aláírásával tulajdonképpen jelentős eszközt teremtünk arra, hogy további reformokat vigyünk tovább. Örményország megérdemli e, ezt a gesztust az Európai Unió részéről, az Európai Bizottság részéről, hiszen Örményország számos reformot valósított meg sikeresen, illetve a kulcsfontosságú jogalkotás bizonyos elemeit megvalósította, és ezzel megfelelően reagált az európai elvárásokra. Tehát ez az ország sikeresen teljesített, mind a két jelentést vonakodás nélkül támogathatjuk, és a megállapodást végső szakaszába vihetjük. A biztos asszony, Malmström asszony azt mondta, hogy ez a két megállapodás kézzelfogható eredménye a keleti partnerségnek és az Európai Unió, illetve Örményország között a személyek szabad áramlását, illetve az illeges bevándorlás elleni küzdelmet is segíti. Remélem, hogy ez a jelzés a, Örményország szomszédait, többek között Azerbajdzsánt is arra bátorítja majd, hogy a szokványos értelmezésen túlmenően úgy érezze, hogy ezzel Azerbajdzsánban bizonyos folyamatok intenzívebbé válhatnak, tehát reméljük ezeket a fejleményeket majd Azerbajdzsántól is. Örményország azon országcsoporthoz tartozik, amelyek az ilyen Moldova, Montenegro, Ukrajna profitálnak ezekből a megállapodásokból, tehát a külső stabilizáció és a belső biztonsági helyzet stabilizálására szüksége van az Európai Uniónak, ez pedig azt jelzi, hogy megfelelő irányban haladunk. Köszönöm. Mikrofon nélkül beszél az elnök. Like. A bizottság vagy a tanács szeretnének ezt szót kérni. A bizottság először talán. Um. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, akkor visszatérnek a visszafogás megállapodásra Örményországgal. Természetesen ez egy csomagnak a részét képezi, amelyet Örményországgal a keleti partnerség keretein belül valósítunk már, amelyet a jelentéstevő helyesen megemlített. A mobilitás egy biztonságos környezetben azt jelenti mindig, hogy a vízumkönnyítési megállapodás kéz a kézben jár a visszafogadási megállapodással, de a megnövekedett mobilitás növekedett kockázatokat is jelenthet az illegális bevándorlók kapcsán. Lenne néhány megjegyzésem a menedékjogot vagy védelmet kérő kezelésére vonatkozóan a visszafogadási megállapodás keretein belül itt meg szeretném ismételni azt, hogy a visszafogadási megállapodás a védelmet kérők jogait helyezi előtérbe, és nagyon komolyan vesszük az emberi jogok védelmét. A bizottság 2011-ben egy kommunikét mutatott be, amely számos ajánlást tartalmazott, az alapvető jogok védelmére, a visszafogadási megállapodás keretein belül, és ezeket az ajánlásokat sikerült továbbvinni, amelyek új rendelkezéseket eredményeztek, és ezek itt ebben az Örményországgal kötendő megállapodásban tükröződnek. Először két új cikk is társul a megállapodáshoz, amely az alapvető jogok tiszteletben tartását említi, a visszafogadási folyamatban, miután már megtörtént a visszafogadás Örményországban, illetve az önkéntes visszatérése helyezi a hangsúlyt ez a szöveg, ami a felfüggesztési záradékot, illeti ez egy új elem. Tehát olyan esetekben, amikor megismétlődő emberi sértések érzékelhetőek, akkor az unilaterális szerződés felbontás elképzelhető. Örményországgal kapcsolatban nem gondoljuk azt, hogy ilyen problémák felmerülhetnek. Örményország az összes szükséges nemzetközi egyezményt aláírta, illetve az összes olyan pontnak eleget tesz, amelyet még hozzátettünk a visszafogadási megállapodáshoz. Köszönöm a tanács. A soros elnökség szeretne megjegyzést tenni az elhangzottakhoz igen vagy nem, úgy tűnik, hogy nem, akkor Bauer asszony kap megint szót. Thank you for, for comments. Uh, uh. Köszönöm a megjegyzéseket. Természetesen itt az ideje, hogy én és az árnyék jelentéstevők megvitassuk. Úgy látom, nem volt elég időre, ami rá, ami Azerbajdzsánt illeti. Különféle a különféle javaslatokat akkor fogjuk megvitatni, amikor azok a parlament elé kerülnek. Ezt lehetetlen megelőlegezni, ami Azerbajdzsánt illeti, tehát nem került elő ilyen javaslat. A késlekedés oka az volt, hogy az azerbajdzsáni hatóságok nem mutattak politikai akaratot arra, hogy a visszafogadási megállapodásról korábban tárgyaljanak. Most ez a helyzet megváltozott. Sok menedékkérő is érkezik most Azerbajdzsánból, ez is bonyolítja a helyzetet, és valószínűleg itt az ideje, hogy komolyan foglalkozzunk az örmény megállapodással. Tehát úgy látom, hogy a helyzet, ahogy azt néhány kolléga is hangsúlyozta, nincs ok arra, hogy hogy késletesük. Köszönöm, elnök asszony. Most ennyi. És a módosítások benyújtásának határideje július 15-e. Emlékeztetem önöket, hogy mivel egy nemzetközi megállapodásról van szó, csak eljárás jogi módosítások elfogadására van lehetőség. A szavazás pedig szeptember közepén lesz, 16-án vagy 17-án, tehát ezen a két napos ülésen lesz a szavazás. Úgyhogy marad idő elkészülni, illetve felkészülnünk most a köz, közös Libeovko és Juri bizottság ülésére. Aki szeretne ezen részt venni, azt szeretettel hívom. Meghívom az ülésre, és 5 perc szünet lesz addig.